Good afternoon, colleagues. If there are no objections to the agenda. Kedves kollégák, ha nincs senkinek ellenvetése, akkor kezdjük el az ülést talán, és a napirend tervezetet is elfogadottnak tekintjük. Horvát és gélik nyelven nincs tolmácsolás ma. A koordinátorok ajánlásainak elfogadása, vélemények raportőrei, Szilvi Guillaume az SND részéről lesz az előadója a EU Justice Scoreboard saját kezdeményezés jelentés témájában. Hogyha nincs a senkinek, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Okay. Mr. Jurek, do you have a point of... Jurek úr, ügyrendi kérdésben? Dziękuję panie przewodniczący. Na godzinę 17 zapowiedziano głosowanie. Köszönöm szépen. A szavazás 5 órára terveztük a lengyelországi állásfoglalás tervezett témájában, azonban nincs vita ehhez a szavazáshoz. Ezen kívül az sem egyértelmű, hogy mi ennek az állásfoglalásnak a szándéka. Végigolvastam, és ez különböző utalásokat tartalmaz, például az ötös cikk elindítására, ötös cikk eljárás elindítására, ötös, hetes cikk elindítására javítja magát a felszólt, tehát a parlamentnek mindenképpen döntenie kell erről méghozzá minősített többség keretében. Úgyhogy igazából nem látom, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával, illetve miért szavazunk erről ma, hiszen nincs hozzá vita. Ezért az a javaslatom, hogy ezt húzzuk ki a napirendről, és tisztázzuk a helyzetet. Nézzük meg, hogy hogy mi az oka annak, hogy ezt most napirendre tűzték, hiszen hiszen ez az eljárás már úgy tűnik elindult, tehát mindenképpen foglalkoznunk kell majd ezzel a jövőben. Um, Köszönjük Jurek úrnak. Erről akartam beszélni, de hát megelőzött. A koordinátorok kérésére kerül sor erre a szavazásra, a koordinátori döntésről van szó, tehát, hogy a plenárisra vessük a témát. Tehát egy technikai jellegű szavazás, csak ahhoz kell, hogy a plenárisra terjesztessük ezt a témát. Egy olyan eljárásjogi kérdés, amiben nincs más lehetőségünk, ezért nincs hozzá vita, ezért rajta hagyjuk a napi renden, és vita nélkül fogunk szavazni. Remélem, hogy ezzel megmagyaráztam az önkérdését. Elektronikusan fogunk szavazni. Egyébként jó előre szóltunk mindenkinek, a koordinátora nyilván tudatta önnel, hogy így lesz. A plenárison lesz vita? Ne aggódjon. Köszönöm, hogy felvetette, remélem, hogy ezzel tisztáztuk az ügyet. Tehát elektronikus szavazás 5 órakor kerül sorra, és 3-8-kor pedig egy libelkon ülésre kerül sor. A delegált és végrehajtási aktusok kapcsán egy közös Libe bizottsági ülés hétre kerül sor fél héttől nyolcig a december 13-ai delegált aktusok témájában 2016-1675-ös irányelv témájában. Köszönöm, ennyit szerettem volna be jelentések között elmondani. Az első érdemi napirendi ponthoz érkeztünk. Nagyon örülök, hogy itt van közöttünk Julian King, aki ennek a témának a felelőse. Bevezetésképpen, kollégák, röviden hadd mondjam el, emlékeztetőképpen, hogy King és Avramopoulos urak június másodikán jelentették be, hogy egy radikalizációval foglalkozó magas szintű szakértői csoportot hoznak létre, amely természetesen megfelel annak az Európai Szakpo- Bizottsági Szakpolitikai Javaslatnak, amelyet Eh, King biztos úr szeptember 7-én jelentett be itt a szakbizottságunkban, amely a francia-német közös javaslatra született meg, ahogy az még 2017 márciusában bejelentett a francia és a német képviselő az Európai Tanácsban. Ezt követően elkezdték felejteni ezt a magas szintű szakértői csoport, az antiterrorizmus koordinátorral, illetve a külszolgáltal együttműködésben. A titkárságunk természetesen külső megfigyelőként részt vett ezeken az üléseken. Három hónap után sikerült megalapodni arra, hogy egy interim jelentés készül a legfontosabb kérdésekről. Nagyon örülök annak, hogy King biztos úr itt van ma közöttünk, és eh, ennek a szakértői csoportnak a megalapításait tudja kommunikálni. Nyilván önök is tudják, hogy mennyire fontos ez a terület számunkra, és hogy az Európai Parlament milyen szerepet játszott a plenáris vitákon, a jogalkotási munkáján, illetve a különböző keresztül. Persze még sokat tenni van annak érdekében, hogy a koordináció és kooperáció az érintett felek között szorosabb, jobb legyen, és örülök annak éppen ezért, hogy megadhatom a biztos úrnak a szót. Parancsoljon, biztos úr! Kérem, hogy próbálja 10 percre szólítani. Uh, thank you, Chair. Uh... Uh, dear members, uh, good... Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Jó napot kívánok mindannyiuknak, nagyon örülök annak, hogy a radikalizáció elleni harcról beszéltek, illetve arról, hogy a magas szintű szakértői csoport milyen ajánlásokat tett ez idáig. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy együtt jó haladást értünk el ezen a téren, az elmúlt években, hónapokban a terrorizmus elleni harc jól haladt, az információkat egymással sokkal jobban megosztjuk, mint korábban, illetve egyre szorul a szűkül az a terület, ahol működhetnek a Európában a terroristák. Nyilvánvalóan ebben az esetben is a kiváltókokat kell megtalálni, mitől válik valaki gyakran olyas valaki, aki Európában született, itt nőtt fel. Tehát hogyan lesz ilyes valakiből szélsőséges, erőszakos, radikális? A radikalizációs awareness hálózat például nagyon jó munkát végez, mit tehetünk, az eddigi sikeres alapokra építve tudunk tovább menni, minél több embert, új szereplőket bevonva, a szakpolitika formálóktól egészen a kutatókig. Ennek a munkának a koordinációjára többen új formákat javasoltak azt hiszem, hogy a magas szintű szakértői csoport, amit tavaly felállítottunk a radikalizáció elleni harc érdekében, a tanácstól is komoly támogatást kapott, ambiciózus ajánlásokat tett le arra vonatkozóan, hogy hogyan tovább. A januári biztonsági unióról szóló jelentés, amelyet a múlt héten fogadtunk el, ezt követően ez az első lehetőség számomra, hogy a Libia Szakbizottság tagjai, tagjait tájékoztassam arról, hogy ez az időszakos jelentés, tehát miket javasol mi erre, hogyan reagáltunk, és természetesen kíváncsian hallgatom azt is, hogy önök hogyan kívánják, hogyan képzelik el ezt a közös munkát. Az Európai Uniónak mindenképpen többet kell tennie a radikalizáció elleni harc tekintetében a kutatás, a képzés, az iránymutatás, a kapacitásfejlesztés, illetve az úgynevezett outreach programok keretében. Nagyobb fokú koordinációra is szükség van a különböző kezdeményezések között, illetve a különböző szereplők között, ahhoz, hogy az eddigi eredményeket jobban megosztjuk egymással, és hogy valóban tisztábban lássunk ez ügyben. Az ajánlások, amelyet letett az asztalra ez a magas szintű csoport, például a börtönökkel kapcsolatban azt mondja, hogy bizony a radikalizáció melegágya a börtönök világa, ahol különösen ki vannak téve az indoktrinációnak, általában az ilyenfajta agymosásnak. Az ajánlások alapvetően arra szólítanak fel, hogy az információt jobban osszák meg egymás közt a szakértők a valós életben szerzett tapasztalatok tekintetében, a börtönökön belül tapasztalatú radikalizáció témában, illetve a rehabilitáció és reintegráció témájában végzett ö, eddigi munka kapcsán tanultakat. A szakértők képzése nagyon fontos, illetve a börtönökben dolgozók képzése, hogy minél hamarabb kiszúrják a radikalizáció legapróbb jelét is. Az említett Radicalization Awareness Network, tehát a radikalizációval kapcsolatos európai hálózat ebben sokat segíthet. Általában a büntetés végrehajtási szervezetek szorosabb együttműködése sokat segíthet február végén kerül megrendezésre egy olyan konferencia, ahol a bírák, ügyészek, illetve a büntetés végrehajtásban dolgozók oszthatják meg egymással a börtönökben tapasztalt radikalizációval kapcsolatos eddigi tapasztalataikat, eredményeiket. A Justice program keretében az Európai Igazságszolgáltatásban dolgozók számára rendelkezésre állnak támogatások. Az radikalizációs hálózat a gyakorlati szakemberekkel szervez különböző <clears throat> eszmecseréket, gyakorlati tapasztalatcseréket. Az EBS, e az Európai Igazságszolgáltatási Képzési Hálózat bevonásával csak kettőt említsek. Alapvetően arra vonatkozóan keresünk gyakorlati javaslatokat, hogy a radikalizálódó fiatalokkal mit lehet kezdeni, illetve hogy hogyan lehet ezt a jelenséget megelőzni. Rengeteg témára kitérünk itt például a kockázatelemzésre, illetve a vallási vezetők szerepe a börtönben is felmerül itt. Azt is vizsgáljuk, hogy egy önkéntes európai peer review programot létrehozzunk a RAN hálózattal, tehát a radikalizációs hálózattal. A célja ennek az lenne, hogy a tagállami szakértők elemezzék azt, hogy az egyes tagállamok a, mégis mihez kezdenek a radikalizáció igencsak komoly problémájával. Ez a jelentés azzal is foglalkozik, hogy hogyan lehet a radikalizált környezetben felnövő gyerekeken segíteni. A konfliktusos területekről visszatérők problémája egy igen komoly vitát eh, váltott ki a tagállamokban. Egyébként ez helyes, hogy általában a nők és a gyermekek, különleges helyzetben lévő nők és gyermekek védelmét hogyan tudjuk megoldani. Több mint 5000 úgynevezett foreign terrorist fighter, tehát európai származású terrorista harcosról tudunk, nagyon sok olyan kiskorúról is tudunk, akik vagy Irakban, Szíriában születtek, vagy oda utaztak, és igazi traumát éltek meg, látták a kivégzéseket, a gyilkosságokat, sőt, egyes esetekben maguknak is erőszakos cselekményeket kellett végrehajtaniuk ezeket a visszatérő gyerekeket segíteni kell, ez komoly kihívás, hogy hogyan tudunk a segítségükre sietni, ezt nem szabad alábecsülni. Ahogy azt a magas szakértői csoport jelentése javasolja, szeretnénk egy alapos komparatív elemzést végezni az ügyben, hogy a meglévő tagállami megoldások közül melyik az, ami esetleg működik, vizsgálva a kockázatokat, illetve hogy a gyermekek igényei pontosan mit kívánnak meg. úgy érezzük, hogy a gyerekvédelmi, az ifjúságvédelmi, az oktatási, az egészségügyi, illetve az igazságszolgáltatási szervek együttes fellépése hozhat megoldást. Az antiradikalizációs hálózattal együtt szervezünk még a tavasz során egy olyan konferenciát, ami a visszatérő, konfliktusos zónákból visszatérő kiskorúak kérdését vizsgálná. Egy szemináriumon én magam is részt fogok venni. Ez az átmeneti jelentés alapvetően azt hiszem, azt kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni azt a munkát, ami a különböző nemzeti kormányok, szakpolitika formálók és az úgynevezett frontvonalban praktizáló gyakorlati szakemberek között. A radikalizációs, antiradikalizációs hálózat pontosan ezt a munkát végzi, az európai kapacitások megerősítése ezen a területen úgy tűnik, hogy fontos és kívánatos, ennek lehetőségeit majd megvizsgáljuk. Az év hátralévő felében a magas szintű szakértői csoport alaposabban is megvizsgálja azt, hogy hogyan lehet ezeket a célokat legjobban elérni és szolgálni. Ez a szakértői csoport többi prioritásokat is vizsgál, polarizáció, ideológia, a külső dimenzió, kommunikáció, illetve az online propaganda kérdése, mit tehetünk az oktatásban, a nevelésben és a társadalmi befogadáson keresztül a radikalizációval szemben. Február 9-én szervezünk a tagállamokkal egy ülést, ahol arról beszélünk, hogy hogyan lehet továbbvinni ezt a munkát, és az év hátralévő részére vonatkozó munkaprogramot próbáljuk lefektetni. Egy konkrét dologot hadd említsek meg, a jelentés a fontosságát, hogy a terrorista propaganda ellen határozottan fel kell lépni. A különböző eszmecserék során megtudtuk, hogy az Európai Internet Fórum az európai cégekkel, platformokkal és tagállamokkal azon dolgozik, hogy az ilyenfajta online tartalmat ö, ö, töröljék, illetve hogy milyen hatékony alternatív narratívákat biztosítatunk. Az internetes fórum miniszteri szintű harmadik csúsztalálkozójára szeptemberben került sor, itt felmérték a helyzetet, és azt hiszem bemutatjuk, hogy komoly haladást értünk el, de még mindig rengeteg a tennivaló. Uh, uh, Tavalyban, tavaly decemberben ezen a miniszteri találkozón arról beszéltünk, hogy hogyan tudjuk gyorsan eltávolítani az ilyen tartalmat, hogyan tudunk jobban együtt működni az Európollal, a tagállami rendőri szervekkel, hogyan tudjuk a nagyobb és kisebb platformok együttműködését javítani ezen célok elérése érdekében, hogy az eltávolított tartalom máshol se jelenhessen meg újra, illetve hogy hogyan tudjuk az automatikus felderítést eh, javítani, harmonizált beszámolókra és jelzőszámokra van szükség, hogy jobban tudjuk a különböző célok terén elért eredményeket mérni. Például az automatikus felderítési rendszerek felhasználása tekintetében hogy például az újrafeltöltés elleni adatbázisunk mennyire jól működik, illetve kis és közepes platformokat mennyire tudjuk elérni. A decemberi eszmecserék nagyon hasznosak és érdekesek voltak. Jelenleg vizsgáljuk az itt elhangzott javaslatokat, és azt, hogy milyen további lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy további javulást érünk el. Az online erőfeszítéseink nyilván nem csak a terrorista propaganda elleni harcra terjednek ki, hanem egy alternatív, pozitív történetet keresünk. A civil szervezetek bevonása szerintünk elengedhetetlen, hogy az erőszakos szélsőségesség útjára ne tévedjenek a legveszélyeztetettebbek, December 16-án jelentettük be a civil szervezetekkel közös programunkat, egy 10 milliós költségvetéssel, az antiradikalizációs hálózat a legfontosabb szereplőket, a Facebook, Google, Twitter együttműködésével rengeteg civil szervezetnek segített, több mint 200-nak abban, hogy milyen digitális készségekre lenne szükségük ahhoz, hogy ilyen alternatív narratívával előállhassanak. Az első pályázat több mint 6 millió értékben kihirdetésre került, pár héttel ezelőtt járt a határidő, tehát nagyon remélem, hogy egy új ciklus indul be majd az online ellen narratíva munka terén. And identify best practices on counter- és az radikalizáció, illetve propaganda ellenes munkánk legfontosabb eredményei legalább olyan fontosak, mint egyéb lépések, hiszen fontos látnunk, hogy mennyi tartalmat távolítottunk el, és milyen gyorsan, de talán ugyanilyen fontos a sikerhez az, hogy legyen egy alternatív ellenüzenetünk is. Nagyon bonyolult ugyanakkor a veszélyeztetett csoportokhoz ezt a megfelelő alternatívát és a narratívát eljutatni. Komoly kihívás ez, de látjuk, hogy megéri, a különböző szereplők együttes fellépése mindig üdvözlendő, azt hiszem, hogy a terrorizmus elleni harcnak ez a kulcsa. Egy nagyon ambiciózus és határozott jelentést kaptunk a szakértői csoporttól, a RAN, illetve az internetes fórum eredményeit is elismerik a jelentésükben. A szakértői csoport hangsúlyozza, hogy milyen együttműködési formákkal segíthetjük a további javulást, és hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a tagállamokat segítenie kell és kellene, a helyi szereplőket fel kell karolnia, mint ahogy ez rengeteg más területen is igaz, a biztonságpolitika területén is csak együttműködve tudunk eredményt elérni. Ennyit szerettem volna beszámolóként elmondani, most pedig szívesen hallgatom az önök véleményét ez ügyben. Uh, um, Köszönöm szépen, biztos úr, és akkor nézzük a kérdéseket az összefoglalóra vonatkozóan. Először is Roberta Metzola következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, King biztos úr, hogy ismét eljött hozzánk ide a szakbizottságba. A tagállamok, illetve az Európai Uniós intézmények remek munkát végeztek, megpróbálják biztonságban tartani a lakosságot, fontos jogszabályokat hoztunk, és fontos lépéseket tettünk. Reméljük, hogy ezek meghozzák majd a gyümölcsöt. Az Europol eseményei kapcsán nagyon reméljük, hogy nem a gyűlölet fog elharapozni a társadalmainkban, és nagyon reméljük azt is, hogy a radikalizációra való felbújtást vissza tudjuk szorítani. Európai Uniós állampolgárok, ezek a terroristák közöttünk nőttek föl, és aztán radikalizálódtak úgyhogy egy határozottabb, erősebb megközelítést támogatunk. Nagyon fontos, hogy a gyűlöletet kigyomláljuk, illetve azt is, ami az interneten a gyűlöletkeltés terén történik. Megnézzük, hogy mi történik a börtönökben, illetve a külföldi harcosokkal szemben is föllépjünk, és, és megpróbáljuk megakadályozni a radikalizációt. Ami pedig az, az internetes radikalizációt illeti, egyetértek azzal, hogy ez az egyik központi aspektusa a munkánknak. Gyorsan azonosítani kell ezeket a veszélyes honlapokat, és be kell őket szüntetni, és meg kell akadályozni, hogy több ember toborozzanak. Különösen érvényes ez a fiatalokra, hiszen ők vannak leginkább kiszolgáltatva. Ezen kívül a terrorista narratívával szemben és erősebb harcra van szükség. Nem csak arról van szó, hogy le kell szedni ezeket az anyagokat az internetről, hanem meg kell érteni ennek a következményeit is illetve elég információt kell biztosítani arra, hogy egy ellennarratívát tudjunk kialakítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a magáninternetes cégekkel együtt kell működni, és ahogyan ön is elmondta, biztos úr közös úton kell járnunk. Ebben a tekintetben a REN, tehát az antiradikalizációs hálózat, illetve a magas szintű szakértői munkacsoport munkája rendkívül fontos nem hagyhatjuk, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy a reménytelenség a fiatalok körében oda vezet, hogy azt gondolják, hogy a extrémizmus az egyetlen lehetőség. Az oktatás, illetve a lehetőségek hiánya bizony a radikalizáció zsákmányává teszi őket. Üdvözöljük tehát a jelentést, illetve vannak végkövetkeztetéseit, és reméljük, hogy további részletekkel szolgálnak majd a végkövetkeztetéseket illetően, illetve megnézhetjük azt is, hogy milyen más összefogásra van lehetőség Európai Uniós szinten a radikalizáció elleni harc során. Köszönöm szépen, most pedig Birgit Szippel következik. A szocialisták részéről köszönöm szépen, és köszönöm ezt a jelentést. Igen, én is egyetértek. Amikor a radikalizációról beszélünk a börtönökben, illetve a menekültáborokban. Ugye erre vonatkozóan készült Németországban egy tanulmány. Tudjuk, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a vallási vezetők. Most mindezekkel szemben föl kell vennünk a harcot, ez egyértelmű. Meg kell néznünk az integrációt általánosságban. Néha azt gondoljuk, hogy azért radikalizálódnak az emberek, mert nem férnek hozzá jó oktatási rendszerhez, illetve nincs munkahely lehetőségük, de nem mindig ebben rejlik az igazság. Vannak olyanok, akik nem csak hogy a mi tagállamainkban születtek, hanem már a szüleik is Európai Uniós útlevéllel rendelkeznek, és mégis külföldiekként tekintünk rájuk. Például most hallottam egy olyan szeméről, akinek a szülei itt, él, itt születtek, itt élnek, és mégis mégis azt kérdezték tőle, hogy mit gondol az elnök legutóbbi felépéséről, és erre, azt, erre ő megkérdezte, hogy Steinmeierről van szó? Majd a válasz az volt, nem, a te elnököd, Erdogán. Tehát nagyon jó példa ez arra, hogy itt élnek közöttünk ezek az emberek, integrálódtak, mégis az állampolgárok, állampolgártársai külföldiként tekintenek rájuk. Ez azt jelenti, hogy kirekesztődnek a társadalomból a, annak ellenére, hogy esetleg részt vettek az oktatási rendszerben, és így könnyen a radikalizáció karmaiba kerülhetnek, ami pedig a gyermekeket illeti, akik Szíriában, Jemenben és más országokban nőttek föl. Szerintem nagyon fontos látnunk, hogy mi történik. Csak, úgymond csak, egy radikalizált környezetben nőttek föl, vagy pedig képzést is kaptak, tehát terroristának képezték ki őket. És mit tehetünk? Hogyan változtathatjuk meg a nézőpontjukat, a hozzáállásukat, hogyan erősíthetjük meg a családjaikat, illetve eszmecserét kell folytatnunk más országokkal, azon országokkal, ahol a gyermekeket katonasságra, illetve katonai szolgálatra kényszerítik. És még egy gondolat, Az Európai Unióban a biztonság megerősítéséről beszélünk. Szerintem a háború, illetve a terrorista támadások hátterében az áll, hogy az Európai Unió hogyan kezeli a harmadik országokat. A kérdésem tehát az, hogy az önök szolgálata együttműködik-e a külügyi szolgálattal, a bizottsággal, illetve a tagállamokkal abban, hogy meg tudják hogy az Európai Unió demokrácia megerősítésére vonatkozó erőfeszítései esetleg hosszú távon segíthetnek a helyzet megoldásában. Köszönöm szépen, Stevens asszony következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is én is köszönetet mondok King biztos úrnak az összefoglalóért, nagyon fontos munkát végeztek. Az egyik kérdésem pedig a következő. Az Európai Unió hogyan segíthet a közösségi média cégeknek, mint például a Facebook és a Twitter abban, hogy egy olyan keretet hozzanak létre, amely segítségével ők támogathatnak bennünket a radikalizáció elleni harcunkban. Szerintem valamilyen iránymutatást kellene kialakítani, hogy ugyanakkor figyelemmel követhessük az alapvető demokratikus jogok érvényesülését, illetve a szólás szabadságot. Szerintem nagyon kényes ez az egyensúly, nehéz ezt megtalálni, de természetesen teljes melszélességgel támogatom az önök munkáját. Az Egyesült Államokban a kongresszus döntést hozott arra vonatkozóan, hogy nem követi szoros figyelemmel ezt a kérdést, az internetes cégekkel kapcsolatban távolságot határozott meg. Szerintem ezt nem lehet csak az üzleti életre bízni, nem lehet a nyomonkövetést rájuk hagyni. Aztán nem tudom, hogy a tagállamokban folyó jó gyakorlatra vonatkozóan vannak-e információi, hogyan tanulhatnánk egymástól. Szerintem az egyik legnagyobb probléma az az, hogy nagyon sok jó ötlet, jó gondolat merül föl. Vannak olyanok, amelyek ezek közül nem működnek, de látnunk kell, hogy mi az, ami működik, mi az, ami beválik, így ezekre összpontosíthatunk, tehát meg kell osztanunk egymással a jó gyakorlatot, a bevált gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm. Tudom, hogy sokan meg fogják említeni az internetes tartalmak levételét, illetve a terrorizmus elleni narratívát. Jó lenne, hogyha biztos úr erre vonatkozóan némi tájékoztatást adna, hogy hogyan is állunk. Tehát esetleg egy rövid képet festene arról, hogy, hogy mi is a helyzet ennek kapcsán. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan gondolkodik erről jelenleg, úgyhogy esetleg majd erre vonatkozóan tájékoztatna bennünket. Most pedig a uh, Winston asszony következik az Alde részéről. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm szépen biztos úr, hogy ismét eljött hozzánk. Ez mindig is nagyon hasznos és érdekes, illetve köszönöm szépen azt is, hogy részletesen válaszolt a kérdéseimre nem is olyan régen. Igen, egy olyan témáról van szó, amelyben össze kell fognunk, és az három európai intézménynek mindenképpen közös erőfeszítéseket kell tennie. Ezen kívül én is kíváncsi lettem volna arra, hogy a, a terrorizmus ellenes narratív, illetve stratégia hogyan alakul. De ezen túl Mi a helyzet a radikalizáció elleni harc, harccal a helyszínen? Szerintem nagyon sok tagállami példát látunk, jó példákat, ezeket meg kellene osztani egymással. Így pénzt, energiát és időt spórolhatunk, meg nem kell újra és újra feltalálni a spanyol viaszt. was to measure then here in, in nem is olyan régen ellátogattam Mechelenbe, itt Belgiumban. És az iszlám állam sok, sok ember toborzott a közösségeinkből. Itt azonban ez kivételt képezett, ez a megheleni közösség, mert nagyon jó megelőző munkát végeztek. Tehát szerintem fontos az, hogy megosszuk egymással a jó tapasztalatokat, és tényleg a bevált gyakorlatot terjesszük. Aztán sokat beszélünk arról, hogy mi történik az interneten, de hát bármi, ami illegális a valós életben, az illegális az interneten is. Nem is olyan régen beszéltünk erről itt a szakbizottságban is. This one life, some of it happens actually in real life, and some of it ennek, ezeknek az eseményeknek egy része a valós életben történik, egy része az interneten. A internetes bűnözésre ugyanúgy kell tekintenünk, mint hogyha valóban a valós életben megtörténne. Úgyhogy, ha megengedi, akkor én is arra kérem, hogy a probléma gyökerét kellene orvosolnunk a harmadik országokba, illetve meg kell nézni, hogy a külügyi szolgálata hogyan lehet együttműködni ebben a konkrét kérdésben. Köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatást, illetve a kiváló jelentést. Uh, Gomez, asszony következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Igen, én is nagyra értékelem, hogy eljött hozzánk, illetve hogy olyan gyakran ellátogat hozzánk, és struktúrált üzenetet tolmácsol. A kérdésem a mai napon a következő. Helyesen, teljesen helyesen rámutatott arra, hogy a vallási vezetők milyen szerepet töltenek be, többek között a börtönökben. És valóban ez egy nagyon fontos kérdés, a hit és a vallás kérdése. és gyakran a helyi hatóságok nem igazán látják át a helyzetet, nem tudják, hogy mi történik. Ezért egyetértek a helyi szintű fellépés fontosságával. Saját országom példáján is mondhatom az, hogy a helyi hatóságokat sokszor megkörnyékezik, például Szaudarábia vagy más országok arra vonatkozóan, hogy mecseteket finanszírozzanak, illetve a hozzájuk tartozó szociális struktúrát támogassák. Ez természetesen kedvesen teszik és kedvesen is fogadják a következmények ismerete nélkül. Kérdésem tehát az, hogy van-e erre vonatkozóan tudatosítás vagy tudatosító kampány a tagállamokban, tehát tájékoztatják-e a helyi hatóságokat. Ezen kívül kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan vélekedik illetve hogyan vélekednek a jelentés elkészítői a börtönökben történő szegregációról. Igen, a rehabilitációs központok nagyon sokszor radikalizációs központokká válnak. Vannak olyanok, olyan tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy a legveszélyesebb elemek szegregálása a szélsőséges ideológia különválasztása egy helyes út, de hát a szakértők sokszor ennek az ellenkezőjére mutatnak rá. Uh, Ők arra hívják fel a figyelmet, hogy a szegregáció kontraproduktív. Hogyan gondolkodik ön erről? Aztán mi a helyzet azokkal a tagállamokkal, amelyek azon gondolkodnak, hogy ezeket az európai úgynevezett külföldi harcosokat harmadik országokban állítsák bíróság elé, olyan országokban, amelyek, amelyek igazságszolgáltatási rendszere bizony nem elég erős. Gondolok itt Irakra, Szíriára és így több. Ha hagyjuk, hogy ezekben az országokban állítsák őket bíróság elé, akkor ennyi erővel meg is feledkezhetünk az egészről. Feladhatjuk az igazságos bíráskodást, és ugyanez vonatkozik a gyermekekre. Tehát hogyan gondolkozik erről? Ami pedig az internetes terrorista ellenes narratívát illeti, igen, meg kell választanunk az üzenetet, ennek helyesnek kell lennie. Ez pedig azt jelenti, hogy öm, szakértőket kell bevonni ebbe a munkába, hogy megfelelően fogalmazzák meg ezeket a narratívákat, olyan szakértőkre, akik kiártasak az iszlámban például, és így megfelelően megfogalmazzák az üzenetet, és nem lesz ez az egész kontraproduktív. lát ebben feladatot az Európai Unió számára, hogyan tudnánk segítséget nyújtani a tagállamoknak. És végül uh, uh, A tech platformok munkája nem igazán hozza meg a gyümölcsét. Jihadist message, but in particular right itt gondolok a dzsihadista üzenetekre, illetve ezen kívül a szélsőségesekre, akik szépen teljesen beszivárogtak az Európai Unióba. Nem látok ezzel szemben semmilyen konkrét fellépést. Az elnök itt félbeszakítja a hozzászólót. Mr. Adamov, please. Благодаря, господин председател. Благодаря на... Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne önhöz, biztos úr. Először is. Egyetértünk az ügyben, hogy a börtönök gyakran radikalizáció melegágya, legágyai, főként a muzulmán vallásúak körében. Ön szerint ez az egyetlen ilyen hely, ahol valóban könnyen radikalizálódnak az emberek? Ez az első kérdésem. Következő. Van bármiféle elképzelése arról, hogy a mecsetekben mi folyik? mi, miről beszélnek ott, milyen igét hirdetnek vajon a mecsetekben az imámok. A radikalizáció elleni fellépés kapcsán a vallási vezetőkkel fölvenni a kapcsolatot mindenképpen jó ötlet, hogyha nem érzik úgy, hogy egy csónakban nevezünk, akkor nem járhatunk sikerrel ezen a téren. Köszönöm, Döpré úr. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm King biztos úrnak ezt a kitartást, és a világosságot, amivel az üzenetét megfogalmazta, két kérdésem lenne. Ugye itt van ez az időközi jelentés a magas szintű radikalizációval foglalkozó magas szakértői csoport lából ebből jó ajánlások fogalmazódnak meg, ugye az értékelések, a bevált gyakorlatok átadása és a többi. Ez nagyon szükséges. Ugyanakkor az, hogy az a döntés, hogy visszatérnek a különböző tagállamokba, hogy mégsem. Itt ugyanis az EU-ban nincs ugyanaz a szakpolitika a Szíriában maradt terroristákkal kapcsolatosan és gyermekekkel kapcsolatosan. Vajon a tagállamok próbálják-e harmonizálni álláspontjaikat ezt illetően, mert ez nem a tagállamok saját problémája, hanem ez az egész EU számára problémává válhat. Ugye van itt több száz gyermek, akik visszajöhetnek, egyesek kamaszok, néhány év múlva már felnőttek lesznek, hogyha ők radikalizálódnak, akkor mit lehet kezdeni ezzel a jelenséggel? Csak az az az ország kell, hogy foglalkozzon ezzel, amelyik befogadja őket? Vajon a tagállamok próbálják harmonizálni az álláspontjukat, és persze az alapvető személyiségi jogok tiszteletben tartásával felmerült bennem a kérdés, hogy itt van egy közös dolog, ami sokkal több kell, hogy legyen, mint az adatok cseréje. Aztán ugye itt mert van egy szociális dimenziója is ennek a kérdésnek, a radikalizációnak. Ugye egy ö, belga ö, tisztviselő Szerden Amrani, aki marokkai eredetű, járt itt a szakbizottságnál, és ő ki ö, fejtette, hogy ennek kulturális és vallási oka is van, mert a radikalizációnak és hogyha az EU-ban a vahabita diskurzust használjuk továbbra is, akkor nem jutunk el azon alapelemekhez, amelyek táplálják a radikalizációt. Például a Marokkó királya, ugye Ugye itt egy imámokat képző intézetet alapított, és itt a radikális olvasmányokat betiltja. Persze nem akarok én cenzúrát bevezetni itt Európában, ugyanakkor talán a vallási hatóságokhoz kellene fordulni, hogy megteremtsük annak a feltételeit, hogy az imámok képzése máshogyan történjen, nem radikális módon, nem harcos módon, ezt nem nekünk kell megtenni, ugyanakkor nem lenne egy hiba ez a politikai intézmények részéről, hogy más hatóságokat felszólítsanak, akiknek ezen a területen befolyásuk van, hogy némely intézkedést meg valósítsanak, és ez a radikalizáció gyökereit támadná meg. Érdekel, hogy mi az önvélemény ezzel kapcsolatban. Thank you. Mrs. Kiengi, please. Grazie, Claude. Grazie. Köszönöm, Claude, köszönöm biztos úr, amit tett eddig, és amit bemutatott. Tudjuk, hogy a radikalizáció minden formája elleni küzdelem és a szélsőséges erőszak elleni harc sok eszközt igényel. Ez a megelőzéstől az oktatáson át terjed olyan intézkedésekig, amelyeket represszívnak tekinthetünk, ugyanakkor az alapvető jogokat tiszteletben tartják. Itt van az integrációs politika erre már rámutattak, és látjuk, hogy sok országban ez a terület egy kicsit elhanyagolt. Itt néhány szempontot szerintem figyelembe kellene venni, ezt a területet harmonizálni kellene. Itt van az állampolgárság kérdése. Nagyon sok ilyen gyerek úgy érzi, hogy nem tartozik egyetlen államhoz, országhoz sem, mert elismerésük az adott területen nem teszi lehetővé, hogy elismerik őket egy adott ország állampolgáraiként, akár 18 éves korukat is meg kell várni ehhez. És egy kicsit ilyen hányatott helyzetbe kerülnek, és nem tudnak egyenlő feltételek mellett élni, mint a kortársaik. Ez a magas szintű csoport talán ezzel is erre is figyelemmel kellene, hogy legyen, hogy ezen a területen elinduljunk egy harmonizáció felé. És egy második dolog, ugye a gyűlölet terjedése, fokozódása, valamint a populizmus és az idegen gyűlöleté, ön szerint az a represszív figyelem különösen a gyűlölet terjedésének ellenőrzését illetően esetleg háttérbe szoríthatja a megelőzési politikákat mert így a konfliktusok szintjén növekszik, és a különböző közösségek közötti feszültségek is növekednek, és így nehéz megelőzési politikákat végrehajtani. Érdekelne, hogy önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. A gyűlölet, a xenofóbia terjedésével foglalkoztak -e, illetve megnézték el, hogy ez mennyiben akadályozhatja a megelőzési politikák tervezését. Köszönöm.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 Ilyenkor nehéz ideérni, de az önkedvéért biztos úr úgy tűnik, hogy egész évszámban megjelentek a kollégák. Szipel asszony, a vette ki a szót, a migrációs válságot azt hiszem nagyon jól látja, valóban szükség van arra, hogy az Európába érkezőket valahogy próbáljuk integrálni. Korábban azt mondták, hogy mindenkit tárgyalókkal kell várnunk, nyilván ez azért nem egészen így van. Az integráció ügyében egyetértek Szippel asszonynal. Nem mondják újra, hogy a néppárt nem tud egyetérteni a szocialistákkal, mert hát mégiscsak van ilyen. Félretéve a viccet, három kérdésem lenne. Először is, radikalizáció, a fake news, a hamis híreken keresztül. Én és a családom is kaptunk már halálos fenyegetést a, az álhírek miatt. Jirzsi Drahos cseh elnök jelöltel is ugyanezt történt, ugyanis azt terjesztették róla, hogy Azt terjesztették róla, hogy szeretne beköltöztetni menekülteket. Ezt tudjuk, hogy mennyire forró vita Csehországban is. Az orosz média is megpróbálja radikalizálni az embereket. Ez a harmadik kérdésem volt a kizárt közösségek éveken keresztül szociális munkásként dolgoztam, és a munka hiányában a munka nélküliség miatt elvesztik a normalitás iránt érdeklődésüket, az emberek így radikalizálódnak. Ez nem az egyike a kiváltókoknak? Thomas, elég kreatívan értelmezi a mai témánkat, de majd King biztos úrra bízom, hogy hogyan értelmezi az elhangzott kérdéseket, amelyekre most kérem, próbálj meg választ adni. Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket, fontos dolgok hangzottak el, valóban mint ahogy a neve is mond, mutatja, interim időszakos jelentés, tehát a munka még nem ért véget. Hogyha esetleg valamelyikőjük úgy érzi, hogy egyáltalán nem reagáltam a felvetésére, akkor vegye fel velem a kapcsolatot személyesen. Többen feltették a kérdést az online radikalizáció. And the chair in fact invited me to say something about that, so I shall start there. Tehát valóban az online a internetes radikalizáció az fontos. Az évek során különböző fórumokat, platformokat hoztunk létre azért, hogy Gyurova biztos asszony egy etikai kódixet dolgozott ki például az gyűlöletbeszéd témájában, a gyűlöletbeszéd fórum formájában. Avromopoulos kollégám és jó magam a, konkrétan a terrorista tartalom ellen vedjük, veszük fel a harcot az internetes fórumon, és Gabriel biztos asszony szintén próbál a, a kiber alapú biztonsági kockázatokra reagálni. Tehát több párhuzamos munka folyik, ezért döntöttünk úgy, hogy tavaly koordinációba kezdünk, közös üzenetet dolgozunk ki. Így jött létre tavaly szeptemberben az a közlemény, amely mindenki, minden, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe. Ezzel a célunk az volt, hogy az internetes platformok számára egyértelműen meghatározzuk, hogy pontosan mit kellene, mit tehetnének és mit kellene tenniük az illegális tartalmak felderítése és törlése terén. Úgy érezzük sokan, hogy proaktívabbaknak kellene lennünk, például automatikus módszereket kellene kidolgozni arra, hogy felderítsenek és töröljenek ilyen tartalmakat, vagy akár megakadályozzák ezek feltöltését. Mindezt megtetnék úgy, gondoljuk többen, hogy az elektronikus kereskedelmi felelősségvállalási kereten túlépnének. Különböző kontextusokban tárgyaltuk ezt, jelentősen, rendszeresen beszámolunk ezekről. Jurova eh, asszony az elmúlt tíz napban adott ki az ügyben egy jelentést, hogy milyen jó eh, eredményeket értek el gyűlöletbeszéd visszaszorítása terén az EU internetes fórum decemberi ülésére magam is utaltam, tehát van előrelépés, de hát van még bőven tennivaló. Terrorist content. Uh, illegal terrorist. Az illegális terrorista tartalom elleni harc kapcsán úgy érezzük, hogy eleve nem lenne szabad engedni, hogy felkerüljön ez a tartalom, ha mégis felkerül, gyorsabban fel kell deríteni, és ezt gyorsabban el kell távolítani. Fontos, hogy ne csak a na, nagy, ne csak a nagy platformok teljesítsenek jól, illetve jobb legyen az együttműködés, például az Európollal. Ezek a konkrét lépések. Az Európai Bizottságon belül folyik a vita arról, hogy hogyan tudjuk ezt elősegíteni. Februárban vagy nem sokára azt követően sor kerül majd az első ilyen eseményre. Úgy érezzük, hogy ez a téma továbbra is elég fontos ahhoz, hogy napirenden maradjon. Részletesen nem tudok minden témára válaszolni, de azért tényleg csak távirati stílusban. A visszatérő gyermekek kapcsán a bevezetőmben is beszéltem erről, a az antiradikalizációs hálózat szerintem egy nagyon jó kézikönyvet készített, amely különböző tagállamokban egyébként egész komoly vitát váltott ki. Fontos, hogy tudomást szerezzünk ezekről a visszatérőkről, és ha tudomást szereztünk róluk, akkor hogy mihez kezdjünk e, e, velük például az igazságügyi, belis igazságügyi tanács üléseinek keretein belül e, egy munkareggeli során foglalkoztunk ezzel. Persze nemzeti, tagállami szinten is kell valamit tenni ez ügyben. A börtönökön belüli szegregáció ügyében vannak már beágyakatok a tagállamokban a harmadik országokban történő bírósági eljárás ügyében mi az álláspontunk. Ezek olyan témák, amelyekről beszélnünk kell, és remélem, hogy a magas szintű szakértői csoport munkájában is foglalkoznak majd ezzel, úgyhogy visszatérhetünk ezekre mind. A harmadik országokkal folytatott együttműködés illetve hogy ezek az országok a radikalizációban milyen szerepet játszanak. A általános külpolitikai megközelítésünk milyen befolyása van például a közel-keleti békefolyamatra. Nyilván különböző keretekben beszélünk erről is, arról is, hogy harmadik országbeli partnerekkel hogyan tudunk együttműködni a radikalizáció visszaszorításában. A, illetve azzal, hogy ezek a radikális elemek e, ne jussanak el Európába, illetve ha már eljutottak, akkor mi tehetünk ellenük. Az radikalizáció ellenes a munka egyik fő témája, amely rendszeresen megjelenik a napirendünkön, az pontosan ez. Ami az integrációval kapcsolatos kihívásokat illeti, többen is felvetették ezt a kérdést, tisztában vagyunk azzal, hogy a szakpolitikák, az alkalmazott szakpolitikák egyik fontos eleme kell, hogy legyen ez. Az integrációs cselekvési terv már egy ideje létezik, és ez év során az Európai Bizottság kiadott egy olyan eszköztárat, ahogy ezt mi szeretjük hívni, amely felhívja a figyelmet arra, hogy milyen uniós források állnak rendelkezésre a migránsok társadalmi integrációját illetően. Ez nyilván a 2020-szal bezárólagos finanszírozási időszakra vonatkozik ez. Tyson és Kretu biztos asszonyok munkáját ez ügyben külön kiemelném. Végezetül ebben a kérdésfelelet körben elhangzott az, hogy a gyakorlati szakemberektől hogyan tanulhatunk. Hát a magas szintű szakértői csoportnak a létrejötte pontosan ezt a célt szolgálja, hogy az uniós szintű koordinációt a radikalizáció elleni harcban um, valahogy megszervezzük, miközben megtaláljuk az egyensúlyt egyrészt a között, hogy mit tanulhatunk a frontvonalban működő gyakorlati szakemberektől, akiknek a radikalizációval mindennapokban kell találkozniuk, illetve a kormányzatok, illetve a szakpolitika formálók között. Ezt a két csoportot szeretnénk valahogy össze, egymáshoz közelebb hozni, és a magas szintű szakértői csoport is nyilván majd foglalkozik ezzel mélyrehatóan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, valóban átfogó témákról beszélünk, amelyek több területet is érintenek, a munkánk több területét. Köszönöm szépen azt is, hogy beszámolt arról, hogy ez hogyan érinti más biztosok portfólióit. Várjuk majd önt ismét itt a szakbizottságban a következő beszámolóra, illetve a kérdésekre. Köszönöm szépen az izgalmas, érdekes kérdéseket, vitát. Biztos úr, találkozunk majd ugyanebben a témában a következő fordulóban. Köszönöm. Tisztelt kollégák, és akkor lépjünk tovább. Következő napi rendi pont. A 29-es cikk munkacsoport elnöke következik, elnök nője, akit szeretnék bemutatni, amíg ide fölfárad a pódiumra. Tehát a 29-es cikk munkacsoport elnöke Isabel Falkpiolta asszony, üdvözöljük, és beszámol nekünk az EU USA adatvédelmi pajzsról, Van eh, egy közös eh, jelentés ebben a témában, amelyről beszámol majd az elnökasszony, illetve elmondja a GDPRS megvalósítására vonatkozó információkat, és további részletekkel szolgál majd ebben a témában. Azt is meg kell említenem, hogy talán most utolsó alkalommal látogat el hozzánk elnökként, nagyon fontos szerepet töltött be az elmúlt években, különösen a mi szakbizottságunk szemében szeretnék köszönetet mondani az elmúlt évek munkájához. Köszönöm szépen, Izabel, még egyszer, és átadom önnek a szót, hogy megtartsa a prezentációját. Merci. Bonjour à tous. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok, és köszönöm, hogy megadja azt az alkalmat nekem, hogy a G29 kapcsán a Privacy Shieldről és a GDPR-ről néhány szót szóljak. És köszönöm, hogy a G29-ek elnökéről is mondott néhány szót az elnök úr. A Privacy Shield-et illetően, ahogy önök tudják, a ki 29 szeptemberben kezdték el az éves felvizsgálását a privacy-nek az Európai Bizottsággal együtt, egy évvel azt követően, hogy elfogadta a bizottság a személyes adatok USA-ba való átvitelére vonatkozó újabb felülvizsgálatot Kettő cél volt mindennek egyrésztről azt ellenőrizni, hogy az amerikai által vállalt kötelezettségek a Privacy Shield területén valóban betartásra kerültek-e, Másodszorban pedig az elemzést folytatni kellett a 2016-os júliusi véleményünket illetően az EU elsődleges és másodlagos jogával kapcsolatosan a bizottság idevágó döntése kapcsán. Ezen felülvizsgálatot követően G29-ek elfogadott novemberben egy jelentést, tavaly évben, ezen jelentésben először is elismertük az előrelépéseket, már ami a garanciákat illeti a Privacy Shield kapcsán, és üdvözöltük azon erőfeszítéseket, amelyek az amerikai hatóságok részéről a végrehajtásra irányultak, különösen a kereskedelmi területen. Megállapíthatok, hogy ellenőrzések erősödtek, a vállalatok regisztrációja kapcsán, amelyek profitálni akarnak ebből az emberi erőforrásokra vonatkozó személyes adatok kezelésre és a profilingra vonatkozó intézkedések még javítandóak. Nyugtalanságunkat fejeztük ki, amiatt, hogy az érintetteket, hogyha kereskedelmi célra használják fel az adataikat, nem informálják erről az USA-ban, ami pedig az amerikai hatóságok részéről az adatokhoz való hozzáférést illeti, az 29-ek üdvözölte az átláthatóságot, már ami az adatokhoz való hozzáférést illeti, és némi fenntartásnak adott hangot már ami a kötelezettségvállalásokat illeti, illetve ezen gyakorlatok összevethetőségét azon kritériumokkal, amelyeket az Európai Unió Bírósága megfogalmazott a Safe Harbor döntésében. Ugye itt nincs une des institutions euh, majeures pour. A Piklub esetében vannak hiányosságok, ez akadályozza ezt a hatóságot, hogy megfelelően teljesítse feladatát, ami a felügyeletet illeti. Ezen jelentés végrehajtása során ugye itt a célcsoportokra, a kiválasztásra, az upstream programra kell figyelemre, figyelemmel lenni és egyéb intézkedésekre a 1233 os számúra többek között. Itt általánosságban a G29-ek nemrégiben hangoztatta, ugyanakkor ezt már megfogalmazta 2016-os júliusi véleményében is, hogy kevés elemünk van, vagy jogilag kötelező elemünk amely lehetővé tenni annak ellenőrzését, hogy az adatok gyűjtése és a személyi adatokhoz való hozzáférés az európai polgárok esetében az amerikai hatóságok részéről, az megfelel a megfelelő felügyeleti eljárásoknak. Aztán itt a panasztételi módszereket is kifogással illettük, ezek nem felelnek meg ugyanis az EU-s eljárásoknak, hiányzik a befogadhatósági kritérium az amerikai rendszerből, nehéz, hatékony panasztételi eljárás megvalósítani az érintett személyek vonatkozásában, és a panasztételi eljárás, amely az európai polgárok rendelkezésére áll, összetett és korlátozott jellegűnek bizonyul, az ombudsman hat, döntő szerepet játszik a nemzetbiztonsági kérdésekben. Őt az amerikai hatóságok még nem nevezték ki. Ezen éves értékelés alapján G29 felhívta az amerikai hatóságokat és az Európai Bizottságot, hogy folytassák a megbeszélést, és egy valódi cselekvési tervet hozzanak létre, hogy az operatív és jogi fenntartásokat megszüntessék, melyeket mi azonosítottunk. Ez a cselekvési terv egy világos ütemtervre támaszkodik, azt kérvén az amerikai az amerikai hatósághoz fordul ez. 2018. május 27-ig azt kérjük, hogy nevezenek egy ombudsmant, egy független ombudsmant, és a piklab tagjainak összességét és legkésőbb 2018 végéig a hiányosságokat, bizonytalanságokat, amelyeket a G29-ek azonosítottak, azokat szüntessék meg. A G29-ek azt is hangoztatják, hogyha nem érkezik válasz aggodalmainkra a két említett határidőn belül, akkor megfelelő intézkedéseket foganatosítunk, majd akár nemzeti joghatósághoz fordulással is, akár május hónaptól kezdődően erre az útra is léphetünk. Ez a jelentés, tehát megfogalmazódott, elkészült, hol is tartunk most néhány hónappal ezen fenntartások megfogalmazása után. Vannak itt pozitív jelek, ugyanakkor inkább negatív jellegűek is. Ami a pozitív jeleket illeti, lett láttunk egy bizonyos mozgást az amerikai hatóságok körében, már ami a piklop kinevezését illeti, és, a, és az ombudsman visiblement pourrait être candidat. Nem látunk még hatékony kinevezést mindez idáig. Ami az inkább negatív jeleket illeti, az amerikai kongresszus néhány nappal ezelőtt újra engedélyezte hat éves időtartamra azt az intézkedést, amely jelentős módosítások nélkül már, ami a nem amerikai állampolgárok személyi adatainak gyűjtését és kezelését illeti. Ezt az eljárás mi egy jó jelzésnek tartjuk. Ez egy lehetőséget jelenthet, a G29-ek a jelentésben több ajánlást is megfogalmazott annak érdekében, hogy a, FIDA, a FISA eh, ide tartozó programjai javítsanak. Ezt a felügyeleti programot széles körben engedélyezték, és a jogi keret egy pontosabb cél célmegfogalmazását teszi lehetővé, azt, hogy mely csoport lehet a felügyelet tárgya, és az egyéni célszemélyek meghatározása szigorú feltételekhez kötött egy független hatóság részéről. Tehát vannak itt kedvezőbb jelek, ugyanakkor vannak aggasztóbb jellegűek is. Nos, a Privacy Shield-hez milyen kívások kapcsolódnak. Ugye itt európai modellt látunk a személyadatok védelmét illetően, illetve az adatok átadását illetően, egy olyan kontextusban, amikor egyre inkább globalizált ez az eljárásmód. Ugyanakkor a globális sztenderdeket is meg kell határozni a személyadatok átvitelét illetően, és ezen globális sztenderdek a következő napokban, hónapokban már operatív jeleget öltenek az EU kereskedelmi stratégiája révén. Ugye egyre több az új generációs megállapodás a nemzetközi szereplőkkel, és itt mindenféleképpen harmonizációra kell törekedni. Japánnal, illetve Koreával zajlik ilyen jellegű megbeszélés. Tehát ezen megfelelési sztenderdek kidolgozása döntő jelentőségű, és a februári plenáris ülésünkön a G29-ek elfogad majd egy aktualizált áttekintést ezen harmonizációs döntésekről. Ez a dokumentum az összes figyelembe vendő elemet meghatározza majd egy harmadik ország értékelésénél, hogy az adott ország joganyaga megfelel az EU-s joganyagnak, és ezt a kiigazítási munkát persze gyakorlatilag szellemiségben végeztük, és a dokumentumot a tapasztalataink alapján kiigazítottuk a Privacy shield kapcsolatos megbeszéléseink következtében. Ez tehát a mérleg, a jelenlegi helyzet a Privacy Shield kapcsán, elnök úr. A második téma a, az általános adatvédelmi irányelv végrehajtás, ez nagyon fontos szakasz a személyi adatok védelmét, illetően Európában. A G29 a két éve rendkívül aktív ezen nagy cél megvalósítását illetően egy stratégiai cselekvési tervet határoztunk meg 2016-18 mm, időtartamára, és mindezt operatívvel tettük az egyének, a szervezetek, illetve az adatvédelmi hatóságok kapcsán. Több mint 20 plenáris ülést tartottunk ezen adatvédelmi irányelvvel kapcsolatosan, és 165 technikai csoport ülést más témákkal kapcsolatosan. Tehát a G29 rendkívül aktív volt, már ami ezen irányel végrehajtásának nyomon követését illeti. És itt a rendeletleg széles körülbelül értelmezésre törekedtünk, például a hordozhatóság joga, az adatvédelemmel kapcsolódó ö, delegált személy, a profilalkotás, az átláthatóság, vagy a személyi adatok megsértésének ö, esetei és más esetek kapcsán. Ö, Ugye itt a vállalatok, a civil társadalom bevonás és megtörtént nyilvános konzultációk, amelyeket lefolytattunk, hogy a lehető legközelebb legyünk a valósághoz, az, azok elvárásaihoz, akik ezt a szöveget majd használni fogják. A felépésünk európai és nemzeti szinten arra irányul, hogy minden országban nyomon kövessük ezt a folyamatot, hogy a lehető leghamarabb jól tudjuk majd alkalmazni a rendelet elveit. A G29-ek elnökeként kötelezettséget vállaltam, hogy csoportunk elfogadja és közzé teszi az összes irány elvet, vagy vezérelvet még 2018 május előtt. Ugyanakkor nem szeretném önök előtt elrejteni, miközben ugye önök a különböző nemzeti aggodalmakat képviselők azoknak adnak hangot, hogy nem mindig pozitív a visszahangja ennek a rendeletnek. Ugye itt vannak akadályok, akadályokról esik szó, problémákról. Mi erre a retorikára több módon válaszolunk egy részről. Itt van egyfajta lemaradás ezen irányelvet illetően számos szereplő részéről, akik jelenleg nem feltétlenül tartják tiszteletben az irányelvből fakadó kötelezettségeiket. Aztán pedig, ami ezt az adatvédelmi irányelvet illeti, úgy válaszolunk, hogy ez az európai szereplőket egyenlő verseny feltételek közé helyezi a nemzetközi szereplőkkel. Mégpedig a ö, cél meghatározását illetően főként aztán a következő hónapokban minden egyes országban ki kell dolgozni a nyomonkísérési stratégiát ezen irányelvet illetően a KKV körében különösen. Ugyanakkor az irányelv által előirányzott új jog, ide tartozik főként a hordozhatóság joga, lehetővé teszi majd új szereplők színrelépését, az innováció, az új szolgáltatások kialakítását az adatok körül, beleértve az európai szintű új szereplők megjelenését is, mert hogyha a hordozhatósági jogáról beszélünk, akkor egyetlen platform sem, beleértve az amerikai külföldi platformokat, már nem tartatja vissza a felhasználót, illetve adatait. Tehát az európai szabályozás révén az európaiak a ö, személyi adatok védelmét megvalósítják egyelő versenyfeltételek mellett, ugyanakkor ezt el kell magyaráznunk és élettel kell megtöltenünk ezt a szabályrendszert. Aztán egy másik fontos elem az európai hatóságok közötti együttműködés. Az európai rendelet egy új irányítási modellt hoz létre, amely megerősíti a tagállami hatóságokat, ugyanakkor arra is kötelezi őket, hogy egymás között működjenek együtt. Az Európai Adatvédelmi Bizottság, ez egy új intézmény, amely a G29-ek helyére lép majd, meg kell, hogy feleljen ennek az európai szolidaritásnak a rendet végrehajtását illetően az eljárási szabályokat harmonizáljuk, valamint a 65-ös cikk által előirányzott eljárás beindítását is harmonizálni kell. Ugyanakkor afin de définir nos modalités de coopération en lien avec les exigences d'indépendance et de confidentialité. Ugyanakkor fontos itt a titoktartási kötelezettség betartása is. Ez az új irányítás, ennek a létrehozása ez teljes mértékben kulcsfontosságú szerepe az irányelv sikeré, sikerének. Ugye itt fontos a mi európai rendelet anyagunk hitelessége, megfelelősége. Hogyha ez az új hatóság nem működik, akkor a szöveg erényei sem érvényesülhetnek. Végezetül szeretném elmondani, hogy az új jogi keret kialakítása Európában az adatok védelme kapcsán azt is szükségessé teszi, hogy a tagállamok és az EU biztosítsák, hogy a felügyeleti hatóságok megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal rendelkezzenek, hogy új feladataikat megfelelően elláthassák. Sok tagállamban ugyanakkor teljesen más a helyzet. Ezért fontos ezt a problémát az Európai Parlament figyelmelé bocsájtani, amely az Európai Költségvetési Hatóság másik ága. Nos, elnök úr, nagyon röviden ennyi információval tudtam szolgálni a Privacy Shield, illetve az adatvédelmi irányelv kapcsán. Thank you very much, Chair uh, Isabel. So now we uh, go straight to the members and Mrs. Sippel, please. Thank you very much, Chair. Only earlier this... Köszönöm szépen tisztelt elnök úr. Francia kollégámmal, Szilvi Guillaume-mal konzultáltam a délután folyamán, úgyhogy van egy-két közös gondolatunk, amelyet megosztanék önökkel, illetve önnel. Beszélt arról, hogy kritika, kritikával illették a tagállamok, illetve bizonyos tagállamok önöket, nagyon zavar minket, hogy megszületik egy jogszabály, a parlament és a tanács rábólint erre, és lehet, hogy önöknek nem tetszik ez, de amint, vagy valakinek nem tetszik, de amint döntés születik egy jogszabályról, az ember azt várná, hogy a tagállamok ezt megvalósítsák, pedig nem mindig ez a valóság. Csak két tagállam alakította át a jogszabályait az adatvédelmi irányelvhez igazítva. Ez pedig fönveti azt a kérdést, hogy a május 25-i változtatások milyen eredményt hoztak. Aztán van még egy kérdés. Talán a kritika azt mutatja, hogy nem állunk kész, készen a megvalósításra, az átültetésre. Nem tudom, hogy a tagállamok megfelelő információs kampányokat folytattak-e, vagy csak most tudatosodik bennük, hogy valamilyen változtatásra van szükség, vagy legalábbis meg kell nézniük, hogy eleget tesznek-e az adatvédelmi irányelv követeléseinek. És végül az utolsó kérdésem, a nemzeti, illetve regionális adatvédelmi hatóságok mit tehetnek? Mivel segíthetik ezt a folyamatot, illetve hogyan tájékoztathatják az állampolgárokat? Ezen kívül van egy személyes megjegyzésem is, ez pedig az adatvédelmi pajzsal kapcsolatos. Megemlítette, hogy előrelépést regisztrálhatunk az adatvédelmi pajzs kapcsán, ez a Safe Harborhoz képest már egy előrelépés. Azonban, hogyha megnézzük a megvalósítás ütemét, akkor az a benyomásom, hogy ugyanazt látjuk, mint a Safe Harbor esetében, tulajdonképpen nem mindent sikerül végrehajtani, az Egyesült Államok előrelépése nem kielégítő, aztán a PIKLAB hiányosságaira is rámutatott, a fizet pedig meghosszabbították, úgyhogy ez mind azért gondokat, problémákat vet föl. Kérdés, ön mit tehet a 29-es munkacsoport keretében, hogyan tud továbbra is nyomást gyakorolni, elérni a megvalósítást, az átültetést, illetve gondolja-e, hogy az Európai Parlamentnek is nyomást kellene gyakorolnia arra vonatkozóan, hogy a döntések értelmében minél hamarabb megszülessenek a változtatások. Köszönöm. Sophie Intfeld következik. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, asszonyom, hogy eljött hozzánk, illetve köszönöm a bevezetőt. Nagyon röviden a GDPR kapcsán el, egyetértek az előttem szólóval, igen, nem szabad elfogadni a késlekedést. A holland újságok is erről számolnak be, a munkáltatók kérik a halogatást. 2011-ben kezdtük el a munkát, és hát ha az ember nem vakon közlekedik a világban, akkor tudja, hogy valami közeleg, és szerintem ez igazságtalan azon cégekkel szemben, akik elvégezték a házi feladatukat, és megvalósították, illetve átültették a, a intézkedéseket a gyakorlatba. Ami az adatvédelmi pajzsot illeti, nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Szerintem nem jogilag nincs teljesen ez rendben, de hogyha megnézzük a, megvalósítást, akkor ezzel kapcsolatban is lenne megjegyzésem. Másfél évvel a hatályba lépést követően még mindig nincs állandó ombudsman ebben a témában, még mindig nincs teljes körű pikrab, illetve a múlt héten kinevezték a pikrab vezetőjét, hogyha Klein úr önéletrajzát nézzük, akkor fölmerül a kérdés, hogy mennyiben bízhatunk ebben az emberben. És végül a bizottság az éves értékelésében azt mondta, hogy a 702-es cikk felülvizsgálata egyedülálló lehetőség az USA számára, hogy az adatvédelmi kérdésekben határozottabban lépjen föl, illetve azokat megerősítse. Ezt mondja a bizottság. Tehát ez azt mutatja, hogy hogy a második szekciót illetően reformokra kerül sor. Aztán megszavaztuk a meghosszabbítást mindenféle módosítás nélkül, a második szekciót illetően, és aztán a szavazás előtt másfél órával az Európai Bizottságtól levelet kaptam, amely azt tartalmazta, hogy hát lehet, hogy szavaz majd erről az EU, a Egyesült Államok kongresszusa. Hát a kérdésem az, hogy ez, ez mi? A bizottság, ha ilyen játékokat játszik, azt nem tartom helyesnek. Ez szerintem sérti az Európai Parlamentet, illetve az állampolgárok érdekeit is. Hogyan bízhatunk így az Európai Bizottságban, mint olyan testületben, amely az adatvédelmi pajzs megvalósításán felügyeli? Köszönöm. Okay, thank you. Um, Jan, please, Jan Albrecht. Jan Albrecht következik. Thank you very much. Köszönöm szépen először is. Nagy öröm számomra, hogy nem csak elemzést kaptunk, hanem útmutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan lépjünk tovább, és természetesen követnünk kell a törvényeket, a szabályokat, különösen az új szabványokra gondolok, illetve az adatvédelmi rendeletre. május 25-e után bíróság elé kerül az ügy, hogyha a módosítások nem valósulnak meg. Osztom a kollégák aggájait, és nem szeretném ezeket most végre újra megismételni. Egy kiegészítő kérdésem lenne, ami a Microsoft ügyre vonatkozik, amely ugye az Európai Bíróság elé került. A kérdés természetesen végső soron a rendőri szervek adatokhoz való hozzáférését illeti, illetve ennek a helyén valóságát. Nos, kíváncsi lennék, hogy ön hogyan védeked, vélekedik erről, illetve beszéltek-e erről a kérdésről a munkacsoportban. Az Európai Unió javítani kívánja az adatvédelmi pajzs standardjait, és fölmerül a kérdés időről időre, hogy ugyanilyen szemmel vizsgáljuk-e a saját tagállamainkat, illetve az ottani adatvédelmet. 2016. decemberében az Európai Bíróság elé is került ez az ügy, hogyha a megvalósítást szeretnénk elérni május 25-ig, akkor, akkor fontos lenne az is, hogy az Európai Bíróság döntését végrehajtsuk a tagállamokban, már ami az adatvédelmi felügyeli, felügyeleti rendszert illeti. Anna Gomes következik. Euh, merci de votre exposé. Euh, Köszönöm a beszámolóját. Szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy az USA által kinevezendő ombudsman független legyen, ugyanis korábban nem ez volt a helyzet. Azt hiszem, hogy ehhez az EU-nak ragaszkodnia kell. Aztán azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye önnek eh, az FCC közelmúltbeli döntését illetően, mely szerint a, a, az internet semlegességet hatájon kívül helyezték. Ez nagy jogot ad a különböző multi cégeknek. Hogyan lehet így a hordozhatóság jogát biztosítani, illetve az innovációt ezen adatvédelmi rendelet szellemében. Aztán ön utalt erre a retorikára, erre a zavaró retorikára, az akadályokat illetően, és ezt itt nálunk alkalmazzák, ezt a retorikát, itt Európában, nem pedig az USA-ban. Anyone else? Take the floor. Valaki szeretne szót kérni ezen a ponton? Nem szeretném senki se belefolytani a szót, hanem akkor parancsoljon. Á, de még Fosz úr. Ähm, Először is elnézést szeretnék kérni, mert nem tudtam az ön beszámolóját meghallgatni. Ugyanakkor a helyzet eléggé világos, Ganz generell ist die Situation... Általánosságban, tehát a helyzet elég világos, ott van a Privacy Shield, ez a Safe Harbor javítása, és itt az Európai Bíróság követelményeit kell szem előtt tartani, és ezen áttekintés alapján, illetve az általános ellenőrzés alapján mindig tovább kell javítani a helyzeten mindig is úgy értettük, amikor beindult a Privacy Shield, ez az adatvédelmi pajzs, hogy még milyen javításokra lesz lehetőség, és ezt lépésről lépésre be kell teljesíteni. Aztán most van egy olyan amerikai kormány, amely nem igazán felel meg annak, amit mi ezen megállapodás alapjául helyeztünk akkoriban. Tehát itt Kérdés az, hogy a kinevezés mennyire jelent deficitet, hogyan lehet ugyanilyen sikereket elérni egy megfelelő kinevezés nélkül, hát erről még folyik a vita. De kérdés az, hogy ezeket a ähm, abszolút am Ende nachher ist. Das würde ich mal etwas äh, differenzierter betrachten. Lehet ezeket a hátrányokat megfelelően kezelni. Annyi világos általánosságban, hogy egy alaphoz van szükség, alapra van szükség ezen adatvédelmi pajzshoz, új kritériumokat kell megállapítani, és ezeket állandóan javítani kell, hogyha deficitek merülnek fel, hiányosságok amikor az amerikai kormányzat nem lép előre egy adott területen, akkor kérdés az, hogy ez mennyiben hátrányos. Hát alapvetően ez nem szép dolog, ugyanakkor ennek vannak bizonyos hátrányai ennek a helyzetnek. És felmerül az a kérdés is, hogy milyen további intézkedéseket lehet a probléma megszüntetésére alkalmazni, illetve milyen intézkedések szükségesek a további javításhoz. Én erre összpontosítanék, mert az adatáramlás megtörése azt hiszem, hogy nagyon nagy nehézségekhez vezetne. Tehát azt hiszem, hogy a javítás a kulcsa az egésznek, és örülnék, ha arról hallhatnánk öntől, hogy konkrétan min is javíthatnánk. Birgit, do you want to come back quickly? We have time. So. Birgit, tényleg csak röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kérdés, hanem egy rövid megjegyzésem lenne. Agreement. Nemzetközi megállapodásról beszélünk, akkor szerintem ennek a megállapodásnak minden része egyformán fontos. És azt nem engedhetjük meg a partnereinknek, hogy azt mondják, hogy ez a rész fontos, ezt lehet, hogy végrehajtom, ez nem annyira fontos, erre fittyet hányok. Minden része a megállapodásnak egyformán, fontos minden részének egyformán érvényt kell szerezni. Ez kell, hogy legyen az alapja annak, hogy követeljük az e Amerikai Egyesült Államoktól, hogy tartsák magukat az aláírt megállapodáshoz, tartsák magukat a vállalásaikhoz. Köszönöm. Yeah, I just, um, just ask one on GDPR. We've got a, a meeting with the national parliaments on the 15th of May. I mean, Fontos, hogy erre sort kerítsünk erre a mai megbeszélésre. Egyetértek a kollégákkal, akik elmondták, hogy a végrehajtással van igazából a baj. Sophie Intfeld például említette a jogszabályok nem végrehajtását. Vannak cégek ugyanakkor, akik részéről komoly ellenállást tapasztalunk. Tudná esetleg röviden a 29-es cikkről valamit mondani nekünk? Merci beaucoup. Alors, euh, d'abord sur le... Köszönöm. Először is a Privacy shield az adatvédelmi pajzsot illetően azt hiszem világosan ki kell mondanunk, hogy az adatvédelmi pajzs jelenlegi formájában egy előrelépés a Safe Harborhoz képest. Az amerikaiak számításba vették komolyan ezt az ügyet, és egy elég komplex eszközzel szerelkeztek fel, ami az adatvédelmi pajzs végrehajtását illeti. Ez az eszköz, tehát nem létezett a Safe Harbor idején, tehát ez már is egy előrelépés a SHIELD a Safe Harborhoz képest. Ezt előre bocsájtva, valóban hiányzik néhány elem, amivel kapcsolatban mi fenntartásokat fogalmaztunk meg. És a 29-es munkacsoport véleménye egy elég pragmatikus jellegű. Ez abban el, hogy az amerikaiakat egy olyan ö, fejlődő dinamikába helyezi, melynek keretében egy ö, ütemtervet fogalmazunk meg két szakaszban. Az első szakasz ö, olyan intézkedésekre vonatkozik, amelyeket elég gyorsan meg lehet hozni. Így például a P-Club, az Ombudsman kinevezése és mások. Ehhez nem kell alapvető jogi ellenzéseket végrehajtani, egyszerűen döntéseket kell meghozni. Úgy tűnt számunkra, hogy ezen cselekvési tervet megfogalmazva, amikor azt kérjük az amerikai hatóságoktól, hogy ezt tegyék meg, megfelelünk a valóságnak, mert májusig ezt nem olyan nehéz végrehajtani, másrésztről pedig továbbra is nyomást gyakorlunk, amely nyomás gyakorlás már a Safe Harbor esetén ö, idején meg, elkezdtünk, hogy ö, ezek az eszközök fejlődjenek. Ami a kinevezéseket illeti, tudjuk, hogy az amerikai hatóságokhoz intézett kérésünk meghallgatásra talált, mert van egyfajta mozgás a kinevezések körül, tehát az a reményem, hogy májusig tényleg ezeket a tisztségeket betöltik majd. Hogy vajon ez elégséges lesz-e, valószínűleg nem. És hogyha felmerül a kérdés, hogy mit tettnek önök, hogy fenntartsák ezt a nyomást, azt hiszem, hogy az Európai Parlament ugyanabba az irányba indulhat, és az alapvető kérdésekhez ragaszkodhat, mint amit a mi munkacsoportunk is megfogalmazott. Vajon mindez előny vagy hátránya az európaiak számára? Azt hiszem, hogy az európaiak, illetve a szereplők összessége, akik az adatkezeléssel foglalkoznak, nekik elsősorban egy szilárd, megbízható adatkezelési keretre van szükségük, elkerülvén a pereskedéseket, amelyek ezen eszközök határon kívül helyezésre irányul, irányulnak. Jelenleg két eljárás zajlik a bíróság előtt, és őszintén szólva nem lehet tudni, hogy mi lesz a bíróság ítélete ezen két ügyben. Tehát amikor mi a munkacsoport szintjén azt mondjuk, hogy lemondunk a kereskedelmi tárgyalásokról bizonyos számú nagy országgal, és harmonizációs sztenderdekre van szükségünk, amelyek stabilak, akkor profitálhatunk azon tanulságokból, amelyeket a Privacy Shield hozott, hogy arra szintre érjünk, amit Európa szempontjából kívánatosnak tartunk. Ez nem egy tudományos jellegű terület. Látjuk, hogy lépésről lépésre haladunk, és az amerikaiakat, és nem csak az amerikaiakat, hanem a harmadik országokat is magunkkal vonzzuk arra a garancia szintre, amelyet itt kívánatosnak tartunk. Fontos ezt a lendületet fenntartani a harmadik országokkal. Azt hiszem, mindez kedvező, és legalábbis mostanáig ez egy olyan stratégia, ami működött a munkacsoportunk szintjén, és remélhetőleg továbbra is lehet folytatni ebben az értelemben. Ami az általános adatvédelmi rendeletet illeti, nos, ez a vonakodás, ez nem a mi munkacsoportunktól származik, hanem azoktól, akik majd a rendelt hatája alá tartoznak, és ők azt mondják, hogy ez a jogi keret túlságosan kötelező jellegű számunkra. Azt hiszem, hogy ez téves megítélés, ugyanakkor meg kell hallgatni az egyes szereplőket, az ő érveiket, és ezekre válaszolni kell. Vajon az államok megfelelnek-e az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek. Nem. A rendelet több mint 50 utalást tartalmaz a nemzeti jogszabályokra, de ez csupán egy opció. Nem szükséges nemzeti jogszabályt alkalmazni ahhoz, hogy az általános adatvédelmi rendeletet végrehajtsuk. Ez nem irányelv, hanem rendelet. Egy téma kivételével amely a nemzeti hatóságok hatásköréhez kapcsolódik. Ami tényleg új ebben a rendeletben az, az együttdöntési eszköz, és ez nemzeti represszív fellépéseket tesz lehetővé európai mediációs dimenzióval, az új COPD-vel, amely a mi munkacsapatunk helyébe lép a nemzeti jogalkotó ezt nem tartja szükségesnek, akkor nincs, szük, nincs szükség nemzeti jogszabályokra az általános adatvédelmi rendet végrehajtásához. A munkacsoportunk szintjén nagyon odafigyeltünk arra, hogy a rendelet által kívánatosnak tartott harmonizáció azon időszakra irányuljon, ami most következik, és az iránymutatásainkban kulcs témákat, kulcs koncepciókat fogalmaztunk meg, az adatvédelmi hatóságok így módon közös álláspontra juthattak, hogy elkerüljék, hogy a nemzeti értelmezések úgymond lebontsák ennek a szövegnek a szövetét. Ez volt tehát az iránymutatások célja. Az utolsó elem a munkacsoportunk, illetve a nemzeti hatóságok hogyan segíthetnek, hogy ez a jogi keret előny legyen az európaiak számára, nem pedig egy fogyatékosság. Én meg vagyok győződve arról, hogy mindez egy előny Európa számára, egy olyan jogi keret, amely segíti az adatvédelem megvalósítását egy előversenyfeltételek mellett, nyomon kísérési stratégiával, eszközökkel, így az egyes tagállamokban a szereplők és európai szinten a szereplők rendelkeznek majd ezekkel az eszközökkel. Számos országokban már léteznek ezek az eszközök a KKV-k irányában, vagy más szereplők irányában. Mi a lehetőségek határai belül létrehoztuk ezeket a kísérő eszközöket európai szinten. Így van egy kísérő stratégiánk, amely európai szinten harmonizált. És a cél itt az volt, hogy az adatvédelmi hatóságok kísérhessék az európai szereplőket ezen jogi keret végrehajtásában. És az utolsó elem a represszív stratégiákat illetően számos szereplő van, akik azt mondják nekünk, hogy mi történik majd májustól, vajon rendszeres szankciókat alkalmaznak e majd a szemben, akik késedelemben vannak az új rendeletben megfogalmazott kötelezettségvárosokkal kapcsolatosan, és én többször elmondtam a munkacsoport nevében, hogy itt nem arról van szó, hogy májustól egyszerűen lerohanjuk a különböző szereplőket, hogy szankcionáljuk őket az új eszközeink tiszteletben nem tartása esetén. Ugye lesz majd egy tanulási időszak ezen új eszközök létrejötte után. Ugyanakkor van egy világos dolog, mégpedig az általános adatvédelmi rendelet elve az nem új, noha az eszközök újak. Ugyanaz az elv érvényesül, mint ami már a 95-ös irányelvben is megfogalmazódott, tehát itt ugye a cél, az arányosság és a többi, ezek megfogalmazódtak már, és 2018 májusától majd ellenőrizzük ezt, mint ahogy egyébként már most is ellenőrizzük ezt. Um, Köszönjük, Isabel. Sophie, tényleg csak nagyon röviden. Csak egy mondatban, elnök úr, hiszen alapvetően azt mondta, hogy a május 25-től teljesen reálisak leszünk a végrehajtás terén. Vegyék azt figyelembe, ugyanakkor kérem, hogy egyes szervezetek, cégek komoly erőfeszítéseket tettek, hogy betartsák a szabályokat, az én hazámból például több példa is van, amikor egész egyszerűen sem pénzt, sem időt nem fordítottak arra, hogy valóban eleget tegyenek ezeknek a szabályoknak. Köszönöm szépen. Szerintem alapvetően már válaszoltam erre a kérdésre. Erre a szabályozó testületek maguk is teljesen racionálisan működnek. Nem szankcionálni akarunk. A cél az, hogy az európai szereplők többsége e, eleget tegyen a szabályoknak. Alapvetően csak egy elrettentés céljait szolgál kiváló ö, ö, eszközről van szó. Tehát ha komolyan szankciókat szeretnénk, akkor ez egy extrém eset, ez nem lehet az alap eszköz alap eset, alapvetően egyéb konformitási eszközöket javasolunk a követ különböző szereplőknek, és természetesen Arra hat figy- hívjuk ugyanakkor fel a figyelmet, hogy az európai szabályok a 95-ös irányelvhez képest jelentősen változtak. Több mint 20 éve van egy alapvetően egy általánosabb szabály. Ez ügyben nyilván majd másképp teszük fel a kérdést. Thank you, Isabel. Thank you. Köszönjük ezt. Említeném a kollégáknak, hogy a 29-es cikk szerinti bizottság működését természetesen figyelemmel követjük. Öt éve dolgozik ezen a munkán. Köszönjük mindazt a munkát, amit elvégzett ebben az ügyben. Ez utolsó alkalom, hogy itt részt vehetünk egy ilyen közös eszmecserén. Azt hiszem, hogy a koordinátorok majd beszélnek arról, hogy a Privacy Shield ügyben mit tehetünk, hogy esetleg egy állásfoglalást elfogadjunk-e ez ügyben, és a, az általános adatvédelmi rendelet se feledkezzünk meg, nyilván ez ügyben is lesznek még tennivalóink az elkövetkezendő hetekben, hónapban. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm a kollégáknak, és kiváló volt ez a vita. Szavazással folytatjuk, elektronikus szavazással, négy perc múlva, pontosan 5 órakor mindenkinek legyen előkészítve az elektronikus szavazókártyája. Még egyszer mondom, 5-kor fogunk szavazni.

Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Everyone take your seats. Kollégák, foglaljanak helyet, kérem. So please have your cards ready. Quick question. Does anyone not have their card? Vezető kérdésem, mindenkinek itt van a szavazókártya. Akinek nincs itt a szavazókártyája, az most szóljon. És akkor külön vesszük figyelembe a az ő szavazatát. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Utoljára kérdezem, mindenkinek megvan a szavazókártyája? Jó, akkor mindenkinek megvan a szavazókártyája. Kérem mindenki foglaljon helyet. A szavazókártyájukat helyezzék be a megfelelő nyílásba. Okay, while everyone's sitting down, just leültek szavazókártyák a nyílásban, akkor a szavazást bevezetem. Január 11-i ülésükön a koordinátorok az Európai Bizottság december 20-ai döntését vitatták meg, amely szerint a hetes cikk egyes bekezdését Lengyelországgal kapcsolatban alkalmazzák. Többek között a koordinátorok egy elvi döntést hoztak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább csendet kérek, mondja az elnök, tehát hogy hogyan tovább mivel állásfoglalásra van szükség, amelyben az Európai Parlament a bizottság döntésével kapcsolatban állást foglal. Az állásfoglalási indítvány előkészítése a frakciók javaslatai alapján történt a koordinátorok, koordinátorok többsége ezt írásbeli folyamatban, eljárásban jóváhagyta. Elektronikusan szavazzunk az állásfoglalási indítványról. So is a point of order? Ügyrendi kérdésben? Parancsolja. Kérem mutatkozzon be, nem emlékszem önre. Beata Gosiewska. Please go ahead. Ja z wnioskiem formalnym. E, mikrofonba kérjük. Obecnej na stronie komisji nie ma... Elnök úr, az Európai Bizottság honlapján, igen, mikrofonba, így kérem maximum két percben mikrofonba beszéljen az ismeretlen képviselőhölgy, Hölgyeim és uraim, Lengyelországgal kapcsolatos állásfoglalásról szavazzunk, és az lengyel nyelvű változat nem elérhető az Európai Bizottság honlapján. A szabályok szerint minden hivatalos nyelvre le kellett volna ezt fordítani. A lengyel már nem hivatalos nyelv talán? Okay. Um, can I just check how many points of order I will be dealing? Hány ügyrendi kérdésre kell foglalkoznunk? kettővel? Van még valaki más? Jurek úr, a második ügyrendi kérdése a mai nap során. Parancsoljon, Jurek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel kapcsolatban három órakor kaptunk információt, tehát az állásfoglással kapcsolatban indoklást szeretnék hallani. Még akkor is, hogyha egyesek megszavazzák, nem mindenki, de egyesek az elnök úr azt mondta, hogy minden politikai frakció, az ECR frakció egyébként szerintem soha nem szavazták ezt meg, hogyha valóban megszavazták, akkor kérem mondják meg, hogy mi alapján az Európai Bizottság a tanács nyújtott be egy javaslatot, amely nem értem, hogy miért az Európai Parlamentnek ez ügyben minősített többséggel kell állást foglalni. Ez az eljárás normális esetben. Egyszerűen nem értem, hogy miért kell erről külön szavazni itt a szakbizottságban is, amelyről napirendi pontként soha nem tárgyaltunk. Szeretném először is ennek az indoklását hallani, másodszorban pedig hallani, hogy minden frakció koordinátora támogatta ezt, a mi frakciónk biztos nem. Harmadsorban szeretném elmondani, hogy ez teljesen szükségtelen, önök megosztják Európát az Európai Bizottság javaslatával. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság ezt eh, egyáltalán kiírta. Én nem értem magát az eljárásrendet sem, nem értem, hogy miért kell szavazni. kérem, hogy ezt vonják vissza a napirendről. Okay, thank you, Mr. Jurek. Köszönöm, Jurek úr, köszönöm Goznyevska eh, asszonyok is az értékes és érdekes ügyrendi kérdéseiket. Harmadik ügyrendi kérdés. Tényleg ügyrendi kérdés? Kérem, hogy az összes, akiben még ügyrendi kérdés szorult, az ő most adja ki magából, hogy utána folytathassuk. Maximum két percben. Ja, Ja, Vorsitzende, ich habe heute, heute Nachmittag... Elnök úr, ugye én is eh, meghallgattam 15 órakor ezt az indoklást, és megpróbáltam ezt az ötös számú napirendi pontot illetve az ennek megfelelő állásfogást megtalálni. De ez a 2018 2-5-1-5-ös állásfoglalás, ez nem létezik, hogyha ezt le akarjuk hívni, akkor az jelenik meg, hogy nem létezik ez a dokumentum. Felmerül bennem a kérdés, hogyha nem ismerem a dokumentumot, akkor hogyan szavazhatnék erről ma, mikor erről még vita sem zajlott le? Okay, thank you colleagues. I've been generous in listening to all. Köszönöm, valóban nagyvonalú voltam, mindenkit meghallgattam, volt három, többet nem fogok meghallgatni. Tehát fordított sorrendben mindenkinek rendelkezésére áll a szöveg, ma reggel 9 óta folyt úr. Jurek úr több dolgot is elmondott, már másodjára. Tehát akkor fogalmazunk világosan ez ügyben. Elmondtam a bevezetőmben, a koordinátorok döntöttek többségi döntéssel, nem egyhangú, többségi döntéssel. Ennyit arról, hogy az ECR frakció támogatta-e ezt vagy sem. Egy tervezetről beszélünk, állásfoglalási tervezetről, a plenáris napi rendjére kell, hogy kerüljön, itt lesz majd vita, ezért nincs itt ma vita, ez csak szavazunk elektronikusan, a koordinátorok döntése volt, és a többség így döntött. nagyon szoros a, a menetrend, ezért egyelőre csak angol ár rendelkezésre, ahogy lehet, elkészítik a fordítóink a szöveget. Elnézést, sajnálom, több ügyrendi kérdést nem fogadok el. Treści rezolucji. Sorry, I'm not getting de hogyan szavazhatnánk, elnök úr, ha nincs előttünk a szöveg, és nem tudjuk, hogy miről szól? Elmondom még egyszer, úgy látszik, hogy nem értette Gozsevska asszony. Egy szöveg tervezetről beszélünk. És mivel siettet minket az idő, mire a plenárisra kerül és az érdemi szavazásra kerül sor, addigra természetesen az ön nyelvén is rendelkezésre áll a szöveg. Szavazásra bocsájtom ezt Szavazást megnyitom. Has everyone voted? Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, kollégák? Az ALDE egyel több szavazatot adott le a kelleténél. Szavazás lezárom. 42-30 42 leadott szavazat, 33 9 arányban tartózkodás nélkül megszavaztok. Szavazások végéhez érkeztünk, és a plenárisan februári ülésen kerül majd naprendre ez a téma. Köszönöm szépen! Colleagues, the next part of the agenda is 17.10. 17.10. 5 óra 10-kor folytatjuk. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the next point of the agenda, an important and interesting... Kedves kollégák, a következő napi rendi pont hasonlóan fontos és érdekes. Akit érdekel, az marad, aki csak szavazni jött, az elmehet. Ahogy azt már úgy látom, a legtöbben meg is tették. következő jelöltünk, az Europol igazgatói posztjára. Kedves kollégák, Catherine de Ball a management, tehát az igazgató tanács által javasolt shortlistára került jelöltek közül választották őt ki. 2016-749-es rendelet értelmében úgy döntöttünk, hogy az Európol igazgatói posztjára kiválasztott jelöltet ma itt meghallgatjuk, akit most külön szeretnék itt üdvözölni, mielőtt neki látnánk, elmondanám, hogy január 11-én a koordinátorok mire állapodtak meg. Először is 10 percben eh, a jelölt bemutatkozik, aztán a koordinátorok tesznek fel kérdéseket, és aztán eh, válaszokat hallgatunk meg, és hogyha erre igény van és időnk van, akkor egy második kör kérdésre is sor kerül majd. Még egyszer szeretném üdvözölni most először itt a szakbizottságunkban, hogyha a kollégák készen állnak, akkor Debol asszonyt is meghallgathatjuk. Körülbelül 10 percet adok önnek, és aztán pedig a kérdések következhetnek. Még egyszer üdvözlöm itt, Debol asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bevezetőjét, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Az Európol igazgatóságára jelöltek, ezért jelöltként nagy örömömre szolgál, hogy elmondhatom a véleményemet az Európai Unió biztonsági kérdésére. Az első diát szeretném kérni. Libé takes full responsibility for this. <laughs> Magamra vállalom, illetve a szakbizottság magára vállalja a felelősséget a nem működő prezentációért. Tehát egy biztonságosabb Európa milyen szerepet játszhat mindenben az Európol? An overview on the competent... Arról beszélnék, hogy én milyen kompetenciákban hiszek, illetve hogy a rendőri szervek szerepét hogyan látom nemzeti, illetve nemzetközi szinten. Először is progresszív karrieremről egy pár szót hadd szóljak. Jogászként a belga rendőrségnél dolgoztam, helyi rendőrfőnök lettem, majd a szövetségi rendőrség sorait erősítettem. Az Europol igazgató jelöltjeként úgy érzem, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, az emberi értékek és a jogállamiság tiszteletben tartása mindennek előtt áll. Szintén fontosnak tartom azt, hogy a politikai szintet tiszteletben tartsuk, az embereket, az állampolgárokat tiszteletben tartsuk, és átlátható módon működjünk. A rendészeti munka során minden intézmény szerepét tiszteletben kell tartani. Oda kell figyelnünk a képzésre, az új technológiákra, illetve az innovációra. Ez a 21. századi rendőrség munkájának elengedhetetlen része. A következő dián mik a legnagyobb kihívások az Európol számára, hol fejlődhetnénk tovább. Bűnözés és terrorizmus, nagyon bonyolult összetett fenyegetések. Az legfrissebb Euróbarométer felmérések szerint a bűnözés az európai polgárok számára továbbra is egy agasztó kérdés. A kiberbűnözés igazi ö, probléma, 87%-a mondja az embereknek ezt. A különböző vizsgálatok azt is mutatják, hogy a különböző tagállamok között együttműködés és információ csere szükségességét egyre többen érzik és látják. Javul a helyzet, ez jó hír, de tisztában kell lennünk azzal, hogy még vannak előttünk kihívások bőven. Az Európolnak és a nemzeti rendőri, tagállami rendőri szerveknek lépést kell tartani a változó időkkel, fel kell készülnünk most a jövőre, hiszen körülöttünk változik a bűnözés és a terrorizmus, és ezért nekünk is ehhez alkalmazkodnunk kell. A következő diát kérném. Ahhoz, hogy az Európol felnőhessen ezekhez a kihívásokhoz, ezért eh, a tagállamokkal együtt kell működni. Egy mindenki által tiszteletben tartott partnerről beszélünk. Az elődömnek köszönöm, hogy egy valóban modern rendőri szervé alakította át az Európolt. Nagyon fontos, hogy az új igényekhez alkalmazkodjunk, ezért elsősorban arra fogok odafigyelni, hogy az EU Európol legfontosabb kliensét kiszolgáljuk. Kik ezek? Hát a tagállamok. Tehát a tagállamok igényei szerint kell működnünk, az Európolnak tudnia, ismernie kell azt, hogy mit kérnek, kívánnak tőle a tagállamok, hiszen ők elsősorban azok az ügyfelek, akiket ki kell szolgálnunk. Ez kötelességünk. Includes also finding the balance between the EU politics and between az Európai Unión belüli ö, politika határozza meg a rendészeti prioritásokat az Európol számára. A második ilyen fontos prioritás az az információ menedzsment. Mire gondolok itt? Alapvetően az innovációra és az előlátásra. Ez egy igazi core business, ahogy mi mondjuk, fel kell tudni dolgozni minden beérkező információt, de emellett készen kell állnunk arra is, hogy a holnapi információkra, a drónoktól érkező információk feldolgozására is készen álljunk. Tehát új típusú információkhoz kell várnunk, eh, így tudjuk a tagállamokat segíteni. A digitális átalakulás nagyon fontos. Az európai az Európolnak ehhez a digitálisan változó világhoz alkalmazkodnia kell. Mindezt természetesen egy nagyon szigorú adatvédelmi rendszeren belül, amely minden körülmények között tiszteletben tartja az alapvető jogokat. Következő kérdés, meg tudja ezt tenni az Európol önmagában? nem. Azt hiszem nem árulok el a titkot. El. Azzal azt mondom, hogy nem, csak a többi szereplővel, ügynökséggel együtt, ezért van szükség a biztonság e, terén az különböző intézmények közötti szigorú együttműködésre. Ahhoz, hogy a prioritásokat valóban megvalósítsuk a gyakorlatban, az Európolnak ellenálló képesnek kell lennie, rugalmasnak kell lennie, és agilisnek kell lennie, hiszen a ugyannan gyorsan megjelenő veszélyekre másképp nem tudunk reagálni. Mire gondolok? Arra, hogy az újonnan megjelenő kockázatokat gyorsan le kell tudni reagálnunk, operatív segítségnyújtást várnak tőlünk ugyanis a tagállamok, ehhez azonban előre kell látnunk, a, látnunk kell előre a jövőbeni veszélyeket, látnunk kell azt is, hogy erre hogyan tudunk felkészülni, illetve a döntéshozókat, a szakpolitika formálókat a várt változásokra hogyan tudjuk felkészíteni értenünk kell, hogy milyen kontextusban dolgozunk, milyen politikai és biztonsági kontextusban dolgozunk. Csak így tudunk jó rendőri szerveket, kicsi meglepte ez, csak lereagálni tudták a fejleményeket. Senki sem vizsgálta azt, hogy a gyerekekkel ket hogyan tudják kizsákmányolni ebben a folyamatban. Az európó képes erre? Szerintem igen, információs rendszerrel rendelkezünk, az adatvédelmünk tényleg minden próbát kiállt. 27-es megközelítés a mobil irodákkal mind ezt segíti. Szükségünk van a megfelelő eszközökre és szaktudásra, ahol több mint 800-an dolgoznak, köszönhetjük ezt önöknek is, hogy ezt lehetővé tették. Ennek köszönhetően az EU tehát ezer szárral kötődünk a körülöttünk lévő világhoz, ugyanakkor azt hiszem, hogy a tagállamokat még jobban ki tudjuk szolgálni. Az Európolnak egy jó partnernek kell lennie, amelyben mindenki bízik, egy igazi hídépítő kell, hogy legyünk, amely a különböző intézmények közötti bizalomépítést szolgálja. Én természetesen az önök rendelkezésére állok, és bármikor szívesen látom majd önöket a hág. Uh, on the speakers list I've, uh, Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a koordinátorokat helyettesítik egy pár anyag jelentéstevője is, úgyhogy ő kezdi igazgatói posztjára jelölt. Köszönöm pontos beszámolóját, amely ugyanakkor nagyon gazdag is volt. Ön egy tiszteletre méltó pályafutást tudhat maga mögött, ezt nagyra becsüljük létrehoztuk a parlamenti ellenőző vegyes bizottságot, amelyet az Európai Parlament és a tagállami parlamentek alkotnak. King biztos egy jogalkotási kezdeményezést indított útjára az interoperabilitás tárgyában, mégpedig két javaslat útján majd ki. Ezen új rendelet fényében ön röviden utalt már a beszámolójában erre. Aztán a kiber bűnözés az egynosítja mindenki. Szeptemberben az Európai Bizottság egy csomagot nyújtott be a kiberbiztonság tárgyában. Azonosítja mindenki. Szeptemberben az Európai Bizottság egy csomagot nyújtott be a kiberbiztonság tárgyában. Érdekelne hogy milyen intézkedésekre gondolt ön, hogy javítsa a kiberbűnözés elleni harcot. A kérdésem pedig a következő. Ön belga rendőrnő, ennek kapcsán éven Kérdésem pedig az, hogy a belga tapasztalatai alapján melyik az a legfontosabb tanulság, amelyet, amelyet levonna a terrorizmus elleni hogy ha arra a következtetésre jutna, hogy bizonyos ágazatokban, bizonyos tagállamokban, és ugye az ön megoldása milyen hozzáállást tanúsítana. Aztán szeretnék, szeretném megemlíteni az újságíró meggyilkolását egyik tagállamunkban, aki bejelentő volt. Az Európol is részt vett a vizsgálatokban, és a a családtagok azt mondták, hogy az ügynökségek elhagyták az országot, illetve az Európol is. Nem tudom, hogy milyen információval rendelkezik, még mindig benne van-e a vizsgálódásban a Europol, még mindig folytatják-e a vizsgálatokat. Stevens asszony következik. Köszönöm, elnök úr de Bolle asszony. Köszönöm, hogy eljött, és köszönöm a remek beszámolót, és hogy bemutatta, hogyan is képzeli el az Európol jövőjét. Az elektronikus kommunikáció kérdéskörében lenne két kérdés. Aktív, hogy kezelje a radikalizáció problémáját. Mit mond ön, hogyha arról van szó, hogy esetleg a magánszemély máshogyan ítéli meg ezt a jelenséget, mint a biztonsági ö, szervezetek. És aztán az ne hozni egy olyan szervet, amely a tagállamokat támogatja, mely tagállamokban esetleg kevesebb a kapacitás, és ők használhatnák ezt a bizonyos szervet, akár az SMS, akár a Messenger üzenetek dekódolására. Hogyan viszonyul egy ilyen kezdeményezés? Remélem, hogy ön gyak... And, uh, for the GUI e group... Köszönöm, Terry Roberts következik a GUE részéről. Cecilia Wikström következik az ALDE részéről, tessék. Köszönöm szépen, és igen, itt vagyok belga kollégák között. Igen, igen, mondja az elnök, ezért is voltam egy kicsit ideges, mert olyan sok belga ül ma itt, hogy ez zavarba hozott. Köszönöm szépen, ugye a hozzászóló, valóban nagyon érdekes volt ez a beszámoló, illetve bemutatkozás, és ugye nem áll előttünk könnyű jövő, már ami az Európolt illeti. Mindannyian tudjuk, hogy az európai együttműködés a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés elleni harc kulcsa. Azt is tudjuk, hogy az Európol nagyobb mandátumot kapott, és ez egyre csak bővülni fog a jövőben. Ami pedig a kiberbiztonsági és terrorizmus ellenes központot illeti, ezek már nagyon jó erőfeszítések. Ezeken kívül milyen elképzelései vannak még? Ezen kívül beszélt arról, hogy megerősített együttműködésre van szükség a tagállamok között, ezt nagyra értékelem. Nem titok az, hogy az én politikai frakcióm, az ALDE támogatja ezt az információcserét, és azt is hangsúlyoznánk, hangsúlyozzuk, hogy nagyon sokszor kötelezővé kellene tenni az információcserét, létre kellene hozni egy olyan információs platformot, amelyet, amelyet meg tudunk osztán, osztani egymással, ahelyett, hogy 28 különböző információ csomagot osztanánk meg. Ön mit gondol az információk minőségéről? Ami a megelőzést illeti, illetve a vizsgálatokat, valamint a szörnyűséges tettek elleni harcot, a tagállamoktól származó információ nagyon gyakran bizony nagyon gyenge minőségű. Szerintem ez már pontosan elég kérdés volt, úgyhogy ezzel le is zárom a hozzászólásomat, és jó szerencsét kívánok a következő napokhoz. Köszönöm, Cecilia. Három belga képviselő, és itt van, úgy, hogy nekik adom meg a szót. Five. Öt, öten is vannak, természetesen, természetesen, igen. Hát úgy látszik, hogy már megvan a szurkoló tábora, asszonyom. Nos, Terry Kávresz következik. Future, I wouldn't dare to dismantle the Köszönöm szépen. Nem szeretném a felszólalók listáját megzavarni. Bollasszony, gratulálok önnek. A zöldek frakciójában ülök, és nagyon örülünk az ön jelöltségének. Jelenleg egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni önnek. Az átláthatóság tiszteletben tartása az ön munkájának célja, ahogyan elmondta. Nos, mindenki tudja, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem bocsátanak az Európa rendelkezésére információkat, vagy nem kellő mértékben. Nagyon hasznos lenne, hogyha ezeket megneveznénk. Az Europol hogyan kívánja az átláthatóságot javítani? Megnevezi-e most már azokat a tagállamokat, amelyek fellépésében hiányosság van, rá próbálja venni őket arra, hogy valóban megosszák az információt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, többen is kértek szót, úgyhogy követjük az eddigi felszólalási listát. Michel úr következik. Oui, uh, <clears throat> Madame de Bob. Még egy kérdést feltenni önnek, egy érdemi kérdést. Ön szerint milyen én nem értek teljes mértékben egyet Gömez asszony beszámolját illetően az ön szerepét illetően, ön tisztőjét illeti, és aztán a prioritásokat illetően ön felsorolt számos ilyet. Itt van a panalapításai között, ezt megemlített, és az figyelemre méltó. Thank you, Mr. Michel. Mr. Coelho, please. Coelho képviselő következik. Köszönöm szépen, tisztelünk az Európol igazgatósága, illetve az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság között. De Bollasszony, az ügynökség feladata, az ügynökség fontos, az ügynökség szerepe. Ezen kívül biztosítanunk kell a megfelelő információcserét, és nagyon sokszor hangsúlyoztam már ezt, a több információját jobb minőségű információra van szükség. Ahogyan ön is tudja, a Schengeni információs rendszert próbáljuk megerősíteni, és a parlament támogatja azt, hogy az Európol ehhez nagyobb mértékben hozzáférjen. Illetve szeretnék az Európol, hogyan biztosít hozzáadott értéket a terepen működő rendőri erőkhöz, illetve ön szerint az információs rendszerhez való hozzáférés tekintetében hogyan értékeltő az Európol munkája. Köszönöm. López Aguilar következik. Good evening. Köszönöm szépen, elnök úr. Kézagok a két ügynökség közötti információt cserében. Hogyan akarja ezt zöggenőmentesebben lebonyolítani? És aztán Kína. Kínával tavaly köt. A kínaiakat azzal gyanúsít, látják, hogy tömeges mértékű kiber kémkedést hajtanak végre a nyugati EU tagállamokban. Hogyan akarja kezelni ön ezt a problémát? Elképzelhetőnek tartja-e, hogy összekötő tiszteket küld, de ne Kínából az elnök úr. Nos, nem szoktam nacionalistaként fellépni, de nem rejthetem el, hogy nagyon örülök, hogy egy belga jelölt van itt előttünk, egy példás karrier tudhat maga mögött az országában. Ugyanakkor a mentalitása mm, leginkább a szakmai szigor és az értékek tisztelete által jellemzett. Azt mondjam, két kérdésem van, nagyon sok vita vitatárgyat képezik ezek a közvéleményben jelenleg számos politikai párt vagy fiatal a bevándorlást a terrorizmussal azonosítja. Kérdésem önhöz, mint az Európa felelős, ez az lenne, hogy hogyan képzeli el, hogy megkülönböztessük ezt a két területet olyan intézkedések meghozásával, amelyek szükségesek, hogyha ez indokoltnak tűnik. Aztán most nagyon sok vita zajlik a dzsihadisták gyermekeiről, akik visszatérnek majd Szíriából vagy Irákból. Minden ország meghozza saját intézkedéseit ezt illetően. Ön szerint az Európol hasznos segítséget nyújthat-e a tagállamok ez irányú fellépéseihez? Köszönöm. Thank you very much, Jeff. Sorát. Rengeteg fontos és intenzív kérésekkel majd foglalkozni. Ha megengedi, akkor én is hozzáfűznék egy valami Tisztában vagyunk, ami nagyon fontos, mert Belgiumban különösen fontos a